döntési témával kapcsolatban megnyilatkozhatott volna az elnök, a biztos úr elnök. Ez sajnos nem ügyrendi kérdés, természetesen felteheti ezt a kérdést, és a biztosnak a kompetenciájába tartozik, hogy, ezzel, hogy ezt elfogadja, vagy erre válaszol, vagy nem. Lezárom a vitát, hatállásfoglalási javaslatot kaptam, erről most fogunk szavazni a jegyzőkönyv, tenapi ülés jegyzőkönyvei rendelkezésre állnak, van-e ellenvetés a jegyzőkönyvvel kapcsolatban, abban szerepelnek az elfogadott szövegek is. Nincsen ellenvetés, akkor ezzel elfogadjuk a jegyzőkönyvet. Most akkor szavazásra kerül sor. Über six Entschließungsanträge zu Malaysia. Először a Malajziáról szóló hat állásfoglalási indítványról. Préda úr kíván azonban ügyrendi kérdés képviselő. Köszönöm, mielőtt szavazunk, a frakcióm nevében szeretném mondani, hogy az eritreai témában név szerinti szavazást kérek majd a közös állásfoglalásról, illetve pontosabban ez lett volna a terv, de a né, most csak a néppárti javaslatra kérünk név szerinti szavazást, nem az egész hatpárti javaslatra. Hallották, hallották a kollégák, hogy mit kért a kolléga. Ha nincs ellenvetés, akkor e szerint járunk el. Jó. Akkor először a Malajziáról szóló hat párti ö, dologról szavazunk. Ki fogadja el ezt? Ellene ki szavaz? tartózkodás, elutasítottuk. A G preambulum pont, egyes módosító kitámogatja, ellene tartózkodás, elutasítottuk. Akkor az egész állásfoglalásról szavazunk mellette, ellene tartózkodás, ezzel akkor ezt a témát lezártuk. Hat állásfoglalás indítványunk van Uganda kapcsán is, egy közös állásfoglalás indítvány, de először a hetesről külön szavazunk, ki támogatja a hetes bekezdést, ellene kiszavaz, elutasítottuk. Akkor az egész állásfoglalásról szavazunk név szerint, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást egyhangulag, egy tartózkodás mellett, 58 igen, nulla nem szavazat mellett elfogadtuk azt. Most az Eritreával kapcsolatos állásfoglalási indítványjal foglalkozunk. Először is van egy közös állásfoglalás, de az ötösről külön kell szavaznunk két részben első rész, kitámogatja az ötös első részét, ellene tartózkodás, elutasítottuk, ötös második része, ellenőrzést kérnek. Jó, akkor szavazunk ismét az ötös első részéről, név szerint szavazógéppel. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor Lezárom a szavazást. Elutasítottuk egyenlőséggel. Ezzel a második részről nem kell szavaznunk, a kilences bekezdésről szavazunk mellette, ellene. Jó, ellenőrizzük ezt is. Az eredeti szöveg kilences bekezdéséről tehát. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor megnézzük az eredményt. 25-37 arányban elutasítottuk a 9-es paragrafust is. Most a zárószavazás következik az így módosított állásfoglalásról. Ki támogatja azt? Ki nem támogatja? Ki ellenzi tehát? Erről nem rendelek el név szerint tisztavazást, mert Bréda úr nem az egész ö, állásfoglalás indítványról kért név szerinti szavazást, csak a néppárt javaslatáról. De ellenőrzésképpen megérthetünk egy nép szerinti szavazást is, hogy ne legyen vita. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 31-31 arányban szavazat egyenlőséggel elutasítottuk azt. Az egyes frakciók állásfoglalási indítványai következnek. Először a liberális frakciói, a B7 712 ben 2010-es szöveg, ki támogatja, ki ellenzi, elutasítottuk. A szocialisták és demokraták állásfoglalási indítványa B7-715-ös kitámogatja, kit ellenzi, ezt is elutasítottuk. Az ECR frakció nem, először még a szocialisták és demokraták szövegéről még egyszer elektronikusan is szavazunk, mert kérték a 715-ös számú állásfoglalás indítvány tervezet. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Az 719-esről kell szavaznunk az ECR frakciótól. Eleve elektronikus szavazást rendelek el, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor nézzük, mi az eredménye. Nagy többséggel elutasítottuk. Most a néppárt javaslatáról szavazunk külön, de két szóbeli módosítónk is van ehhez. Az egyes bekezdéshez Cassini úr kívánt szóbeli módosítót benyújtani. Köszönöm szépen, elnök úr! frappánsabban kellene megfogalmaznunk itt a dolgokat Egyiptom fellépésével kapcsolatosan. Nem elegendő az, hogy csak nyugtuzzuk, mint egy ö, Egyiptomnak a fellépését, hanem követelnünk kell a túszoknak a szabadon bocsátását. Igen, ezt kell kérnünk. Ezt kell követelnünk. Persze el kell kerülnünk azt, ö, hogy olyan módon történjen beavatkozás, hogy az halált okozzon, de mindenképpen a színai övezetben szabadon lábra kell bocsátani Meg kell hozni minden olyan intézkedést, amely szükséges, hogy biztosítsuk, a túszként fogvatartott eritreaiaknak a szabadulását, mégpedig egy halálos csapást mérve az illegális ö, migránsokat sújtó emberekre, úgy, hogy ö, védelmezzük a fizikai és pszichés egészségüket és éppen épségüket, és a UNHCR-t fel kell kérnünk arra, hogy hozzáférhessen a menekültügyi kérelmekhez, akiket Szeretne valaki a módosítókkal kapcsolatban megszólalni, ha nem, akkor szavazunk. Róluk ki támogatja ezeket? Kérdezi a szóbeli módosítókat. Tartózkodás. Akkor elfogadtuk őket. Van a hetes bekezdésre vonatkozóan is azonban egy szóbeli. Sassoli úr kívánja előterjeszteni. Kollégi, chiedo Elnök úr, kedves kollégák, Szeretném, hogyha kiegészülne mindez egy bekezdéssel. Nagyon ragaszkodunk ez, ez a kilences bekezdése a mi állásfoglalásnak, illetve a közös állásfoglalásnak. Felkérjük, felhívjuk a tagállamokat arra, hogy a humanitárius sürgős esetet oly módon kezeljék, hogy egy önkéntes megállapodást kötnek az Európai Unióban minden érintett menekült javára, akiket érint ez a válság, és azt kérjük az Európai Bizottságtól, hogy a koordinációhoz hazája fel az az Európai Menekültügyi Alapot. Cassini úr? Igen, azt szeretném, hogyha a szerző pontosítaná a dolgokat, az az, amit ön most igényként beterjesztett, az a beavatkozás, az minden menekült kér, kérelemmel élőre vonatkozik? minden menekültre? Én azt mondanám, hogy azokat kellene, hogy csak érintse, akik jogosultak a ö, menekülti státuszra. Mert ha nem így járnánk el, akkor óriási tömegeket hoznánk itt most lázba. Az a véleményem, hogy meg kell így fogalmaznunk, melyek azok a személyek, akik jogosultak a menekülti státuszra. Herr Kollege Sassoli, Herr Kollege Sassoli. Sassoli úr. Pillanat. Nem fogunk új vitát nyitni most. Cassini úr kifogásot, kifogást emelt. Nekem csak az a dolgom, hogy a szóbeli módosítóról szavaztassak. Van-e ellenvetés, akkor szavazunk a Sassoli féle módosítóról, de van ellenvetés, többen felálltak. Na de hát 40 embernek kéne, összesen sem vagyunk 40-en. Tehát szavazunk a kettes szóbeli módosítóról. Sorry? Yes, but we are seven. Normal. Ich weiß, dass 10% ausreichen. Tudom, hogy 10% elég, de az sincs meg, uraim. Meresleg már megkérdeztem önöket, ma szavazunk a szóbeli módosítóról. Ki támogatja a szászoli féle módosítót, a hetes bekezdésre van vonatkozóan ki van ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a százszóli féle szóbeli módosítóról. ami egyben a hetes bekezdés. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 20-31 arányban elutasítottuk. Záró szavazás következik az eritreai szövegről. Eleve szavazzunk a szavazógéppel. Azt javaslom, Név szerinti szavazás következik, tehát megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. arányban 10 tartózkodás mellett elfogadtuk az állásfoglalási tervezetet mint ahogy a többit is. Van még néhány bejelenteni valóm. A tanástól négy álláspontot kaptunk megvitatásra, a bizottságét is megkaptuk. Ezeket a jegyzőkönyvhöz csatoljuk. A három hónapos határidőt be kell tartani. Ez holnap kezd ketyegni, ez a három hónap. A 425-ös, 424-es, 426-os és 427-es 2000 per 10 per 2010-es szövegekről van szó. Ezeket tehát a jegyzőkönyvesatoljuk, ha nincs